Okay, friends. Uh, first we'll give... Kedves barátaim, először a tolmácsoknak megadom a lehetőséget, hogy beolvassák a szokásos szövegüket, úgyhogy erre megadom most a lehetőséget, tessék. Attól már csak tehát tájékoztatják a hallgatóikat, hogy a mai napon tiltakozásuk 37. napjához érkeztek. Tiltakozunk a parlament vezetősége által egyoldalúan bevezetett kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények ellen. Ezért sajnálattal tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy túllépést a mai ülésen nem biztosítunk. Köszönjük. you. Okay, friends. Uh, Köszönöm szépen. Akkor most először is a tanácshoz intézett uh, szóbeli kérdés uh, és az erről szóló szavazással kezdjük a munkát. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazást tartunk. Most pedig lezárom a szavazást elfogadtuk 447 igen szavazattal, nem szavazat pedig nem is volt. Köszönöm. Egy következő szóbeli választ igénylő kérdésről fogunk szavazni a, bizot, a tanács felé. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Hogyha igen, akkor most lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk 49 igen szavazattal, ellenszavazat nem volt. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a normál szavazó listával folytatjuk a munkát. Először is a munkahelyi és magánélet közötti egyensúlyról szóló dokumentumról lesz szó. 263-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Júri 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 264 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 265 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 266 kiesik, 267 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 269 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a 21-es kompromisszum következik. Ez a negyedik oldalon található mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötödik oldalhoz megyünk, a Hatodik oldal, 22-es kompromisszum. Igen, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. FEM 35, hm, a 340-essel együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 339 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 341 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 342 és 343, 344 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 347 mellette ellene tartózkodás elutasít. A 347-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26 szavazattal, 348-as mellette. Ja nem, ez kiesik. Akkor a 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 361-es és a Juri 32-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Huszonhat A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le tehát a 26A kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Az ECR egyet többet szavazott. Most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 23 ellenszavazat. 26-os kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. négyes Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, nem, ellenőrizzük le. 384-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 26 szavazattal. FEM 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 388 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 389 mellette, nem, a 389 okafogyott emelé, legalábbis azt hiszem. Nem, szavazunk róla. 389. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 393. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 390 4-es kiesik, 392-es és a 90-es is, 91-es is. A 391-es második részéről szavazunk, nem? Köszönöm of, of this one, 391. The second part, the second part, okay. second part. So if we the first part and the second part is compatible, so it has to be Okay, adopted. we vote on the second part of... Tehát a 391-es második részéről szavaznunk kell. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. kiesik, kiesik, en kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 414-es módosítója, 414 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük le a 414-est, megnyitom a szavazást. A szocialisták egyel többen vannak a keleténél. Igen, jó. Okay. Uh, Elutasítottuk 30 ellenszavazat mellett, 32-es uh, kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, i kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 424-es, nem, rögtön a 28-as kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 430 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 466-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 469-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az 457-es az kiesett. A 27-es kompromisszumot elfogadtuk. Hát ezt majd később beszél, megbeszélhetjük, de ez kiesett. 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 491-es megtalálták, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le a 491-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 37-9 arányban, 492 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 494-es, le kell ellenőrizzünk valamit? 492-es leellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? 492. Elutasítottuk. es ez egy szóbeli módosító az SND frakciótól, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. 494-es, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 25 hét arányban. 495 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 503-as, ez egy részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész. Második rész, az kiesik. Jó. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 528 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le az 528-as módosítót, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 529 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. 529-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28-23 arányban. 530. esik? nem esik ki? Nem, erről is szavaznunk kell. 530 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 531 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FM 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 545-ös kiesik, 546-os a szocialisták által mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 548 mellette, ellene, tartózkodás, el kell ellenőrizzük, 548-as 548-as módosító elektronikusan leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-24 arányban. Ez elég szoros volt. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 567 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. 567-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 32 ellenszavazattal. 571-es mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk. 572 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 573 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 578-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 577-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 574-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. 574-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk 39 szavazattal 5, 75-ös. Nem. 57, 576-os, nem, az sem. 55-75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. Jó. 575-ös elektronikus ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, egyel több ellenszavazat volt. 576-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le. 576-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 igennel. 580 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 579 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 581 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva el kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 588 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. 588-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 601-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 602-es és a 603-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum. A 39-es kompromisszum következik. Igen. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 619 és a 620-as együtt, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 621 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 622 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük le. 622-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyel több igen szavazattal. 623. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 624 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 625 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 626 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 17-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen. 628 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le. 628-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 31 szavazat volt. Júri 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük le a Júri 50-est. Megnyitom a szavazást. Mindjárt lezárom. Elutasítottuk 35 nem szavazattal. 629 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. 629-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyel több nem szavazat volt. 630 és FEM 55 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29 nem szavazat mellett. 627 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 631 és Júri 51 együtt, mellette, ellene, ellenőrizzük le. 631 és Júri 51 együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasított. Amendment 632-es, ez egy szóbeli módosítás a szocialistáktól. Mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, de azt javasolnám, hogy ellenőrizzük géppel. The vote is open on the a szavazást megnyitom a szóbeli módosítóról, a szavazást lezárom, elfogadtuk 37 támogató szavazattal. Júri 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 633 mellette, ellene, tartózkodás, azt mondanám, hogy elfogadtuk. De ha szeretnék, akkor lehet ellenőrizni, a 633-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk három szavazat különbséggel. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 649 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 651 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 652 kiesik, 653 és 654 ez is kiesik, akkor FEM 58 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyvenkettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 669 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 670 és 671 és FEM 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkilences cikk következik. 676-os módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as cikk, első bekezdés, első albekezdés, 677, 677 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 678 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatszázhetvenkilenc mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Le kell ezt ellenőriznünk, a 679-est a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Lehet, hogy valaki nem úgy szavazott, ahogy számítottunk rá, de minden esetre ez az eredmény. Hetes kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 21 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Júri 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás. A 28-ast ellenőrizni kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk két szavazat különbséggel. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29 kiesik, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincötös és 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, illetve 43 kiesik, úgyhogy 44 mellette. Ellene, tartózkodás, Ellenőrizni fogjuk a 44-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45 kiesik. 46 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53 és 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júri hat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fem öt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvan hármas következik mellette, ellene ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk három szavazatnyi különbséggel. Júri 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FEM 9 és 94-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 91 mellette ellene, ezt ellenőriznünk kell, a 91-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 43 támogató szavazattal. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93 mellette, ellene, 93-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 32 támogató szavazattal. Valaki problémát észlelt? Nem. Akkor megyünk tovább. 95 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Júri 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 97 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júri 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júri 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 100 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júri 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Júri 17-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Száztizenöt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 18 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. FEM 11 mellette, ellene Ellenőrizzük. FEM 11, szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százötvenhárom mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178 kiesik, úgyhogy 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 197 kiesik. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200. Hm. A 177-essel egyetemben mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 200-as és a 177-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk egyetlen szavazatkülönbséggel. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 214-es. Kiesik. 17-es kompromisszum. Van valami probléma? Nincs. Akkor 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 216 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 216-ost, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Mellette 18-as mellette még mindig, ellene ellenőrizzük akkor a 18-as kompromisszumot. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elfogadtuk 40 támogató szavazattal, 12 ellenszavazattal, E kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 239 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 242 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FEM 26 kiesik, úgyhogy 246 mellette. Ah. Let's check it if we shall go for the vote on six. Már is ellenőrizzük, hogy a 246-osról kell és szavazni, vagy sem. Yes, it holds, indeed. It holds. And that means that we go to what amendment 248? Yeah, yeah. We go to amendment 248. Those in favor, those in 246 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 259. Ez kiesik, akkor a második rész következik. 259 második része mellette, ellene, ellenőrizni fogjuk ezt a második részt. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 261 mellette, ellene, tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 261-est. A szavazást lezárom. Elutasítottuk egy szavazatkülönbséggel. A többi kiesik, úgyhogy a végszavazás következik. Márten úr az ENF frakció nevében kisebbségi nyilatkozatot kíván tenni, kérnénk, hogy ezt írásban küldje el nekünk, tehát írásbeli eljárásban kérjük a kisebbségi nyilatkozatot, és akkor most a végszavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 34 igen szavazat, 14 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett. Then we will have to take a vote on the mandate. Uh... Szavazunk még a mandátumról. So the vote is open. A szavazást megnyitom, először a mandátumról szavazunk. Többségi véleménynek kell kialakulnia. tehát legalább 28 igen szavazatra van szükségünk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 37 igen, 17 nem szavazattal, ez azt jelenti, hogy megkezdődhetnek az intézmény közi tárgyalások. And a special thank you to Mr. Kaza. Kaza úrnak szeretnénk külön köszönetet mondani, ő volt az előadónk, de úgy látom, hogy már elhagyta a termet. sign the oral questions in order to table them? Is it here? Here.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 kedves kollégák, akik kimennek, azok kérem, hogy ezt minél gyorsabban tegyék meg, hogy folytathassuk. We have the next item on the agenda. Következő napi rendi pont megtárgyalását mindjárt elkezdjük. Bye bye. Friends, small talk must take place. Kedves kollégák, a beszélgetést azt inkább az ajtón kívül folytassák, kérem. Mr. Casa, I just want to say thank you. Káza úr, köszönetet szeretnék csak mondani önnek. Káza úr. Mr. Casa, I just wanted to say thank you. Káza úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a munkát, amit végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Egy nagyon érdekes és fontos része volt ez a jelentés a munkánknak. És most megadom a szót Lenertz uh, úrnak, mert rátértünk a tizedik napi rendi pontra, az Európai Munkahogyi Hatóság létrehozása. És miután ön az előadó parancsoljon, köszönöm elnök asszony, az izgalmas szavazás után rátérünk a következő témára. Az európai polgárok számára az, hogy szabadon utazhatnak, letelepedhetnek, dolgozhatnak az EU-ban, ez az egyik legnagyobb érték, de ugyanakkor akkor a másik célkitűzést is el kell érni, tehát a szabad mozgás mellett biztosítani kell azt is, hogy tisztességes legyen ez a mobilitás, az egész eu megvédjék a munkavállalók jogait, ki megakadályozzák a visszaéléseket, ami esetleg kapcsolódik a szabad mozgáshoz. Az Európai Unió legszebb eh, régiójában eh, lakom, csak 5 kilométer van a belga eh, holland, illetve a holland illetve a belga-német határ között, tehát valóban sok a lehetőség, remekek lehetőségek vannak arra, hogy határon nyúlóan a másik országban keressen valaki munkát. De ahhoz, hogy ez a jövőben is megmaradhasson, Garantálni kell a munkáról mobilitása kapcsán a tisztességes körülményeket és világos, egyértelmű, kikényszeríthető szabályokra van szükség. A kiküldetési irányelv, a végrehajtási irányelv mellett még sok új szabályjal kapcsolatos előterjesztésről is folynak a tárgyalások, de um, annyit sem ér egy szabály, mint az a papír, amire nyomtatták, hogyha nem végrehajtható. Ezért az szabad mozgásra vonatkozó európai szabályokat jobban, hatékonyabban kell végrehajtani mintegy 17 millióan élnek és dolgoznak nem az állampolgárságuk szerinti tagállamban e, és az Európai Munkahogyi Hatóság e, itt jön képbe. E, határozottan támogatom azt, hogy jöjjön létre ez a munkahogyi hatóság, mert ez a puzzle hiányzó kockája. Szerintem a hatóság elsősorban a végrehajtásra kell, hogy koncentráljon, és eh, fontos az, eh, hogy a működése valami pluszt hozzon a gyakorlatban. Ez a terület szerintem a végrehajtás. Kétlem azt, hogy más olyan feladatok, mint például az információszolgáltatás vagy a foglalkoztatási szolgáltatás, ennek a hatóságnak a feladatai közé kellene, hogy tartozzon. Kulcs fontosságú természetesen a tájékoztatás az, hogy a személyeket, KKV-kat, vállalatokat tájékoztassák a munkaerő mobilitásával kapcsolatos jogokról és lehetőségekről, de szerintem sokkal hatékonyabban érhető el ez a tájékoztatás, hogyha ezt nem a munkahogyi hatóság végzi, hanem alacsonyabb szinten történik ez, például tagállamok közötti megalapodások keretében, vagy akár a fiskális koordinációra is gondolhatunk létre lehet hozni herdeszkeket, vagy egyablakos ügyintézést, de ez ne az Európai Hatóság feladata legyen. Az Európai Hatóság fő feladata az európai jog végrehajtása eh, ennek a biztosi, a végrehajtás biztosítása, és ehhez megfelelő muníciót és hatásköröket kell, hogy kapjon a hatóság, hogy el tudja látni ezt a feladatot. Ne legyen egy, ez egy bürokratikus papírtigris, hanem egy hatékonyan működő hatóságot akarunk. És a tagállami munkahogyi hatóságok esetében ne önkéntességet írjunk elő, a részvétel elmaradását nem lehet elfogadni, ha Csak ha, ha együtt együttműködünk, akkor tudunk igazi eredményeket elérni. A hatóság feladatkörét tehát szerintem ki kellene még terjeszteni, például a vita rendezésre is. azt hiszem, hogy valamennyien a kollégák már elolvasták a jelentést többször is, úgyhogy már betéve tudják. Fontos tehát, hogy a tagállami kompetenciák, a szubszidiaritás elv, illetve másik oldalon a között egyensúlyt tartsunk, hogy olyan hatóság jön létre, amely valóban képes a munka elvégzésére. Ezt az egyensúlyt kell megteremteni, és az egész folyamat során ezt a, az egyensúlyt meg kell őrizni. Teljesen biztos hogy nagyon ambiciózus határidőt tűzött ki a hatóság. 2019-ben el kell, hogy kezdje a működését. Én is ezt támogatom, remélem a kollégák is. Sok munka vár még ránk már sokszor találkoztunk a bizottsági kollégákkal, egyetemi, egyetemek kutatóival, másokkal. Folytatjuk ezt az együttműködést, és amilyen gyorsan csak lehet, megpróbáljuk elindítani a munkügyi hatóság munkáját. Köszönöm szépen. Az SND előadójának, Pirinszki úrnak adom most meg a szót. Köszönöm, elnök asszony egyetértünk azzal az állásponttal, hogy nagy szükség van az Európai Munkahogyi Hatóságra, két ok miatt is. Egyrészt a jelenlegi koordináció a nemzeti hatóságok között erősebb és jobbá kell, hogy váljon, a legjobb gyakorlatokat ki kell cserélni, és intenzívebbé kell tenni, hogy tisztességes legyen a munkavégzési célú mobilitás a belső piacon, és egy igazi belső piac jön létre, ahol az EU jog érvényesül. Másodszorban azt tapasztaljuk, hogy nagyon tisztességtelen gyakorlatok is megjelennek, diszkrimináció, kizsákmányolás és a szociális csalások, visszaélések több formája. Ezért nagyon elkötelezett fellépésre van szükség ezen negatív jelenségek ellen. Üdvözöljük a március 13-i bírósági javaslatot, ez jó irányba tett lépés az EU intézményi struktúrájában egy új szereplő lép kerül létrehozásra, amelynek a feladata, hogy következetesebben és hatékonyabban alkalmazzák ezen a területen az európai jogot. A nemzeti munkahogyi hatóságok kapacitását is erősíteni kell, szükség van a nemzeti hatóságok közös fellépésére az európai jog megsértőivel szemben, biztosítani kell a mobilitás jogszerűségét az európai belső piacon. A bizottság javaslatát tovább kell fejleszteni és javítani lehet, akkor, hogyha jobban koncentrálunk a legfontosabb elemekre, pontosítani kell, hogy milyen feladatai legyenek a hatóságnak, és mik a legfontosabb struktúrák, amelyeket ki kell alakítani, vagy át kell alakítani az hatóságon belül Lenners úrnak, az előadónak szeretném megköszönni a munkát, amit elvégzett. Ez jó alapja annak, hogy elkezdjük a munkát, és kialakítsuk a szakbizottság álláspontját az Európai Munkaügyi Hatóságról. Egy ilyen hatóság létrehozása kapcsán a legfontosabb, hogy ez tényleg működőképes legyen, és a belső piacon a munkaerő mobilitásával kapcsolatos problémák megoldásában valóban segítsen. Vannak még nyitott kérdések, amiket meg kell vitatnunk. Az első a hatály. Nem szabad ezt leszűkíteni a kiküldetésben dolgozókra. Másodszorban a szabályok végrehajtására való koncentrálás olyan képzetet kelthet, mintha nem figyelnénk oda a nemzeti hatóságokkal folytatott koordináció jelentőségére. A vita rendezés kihangsúlyozása, és talán eltúlzott más szempontokat talán majd a végső jelentésben jobban figyelembe kell venni. A hatóság létrehozását nem szabad akadályozni, ez nem lenne kívánatos. A az Ample álláspontjával kapcsolatban eh, nagyon fontosnak tartjuk, hogy pontosan meg kell határozni a működés hatáját, a feladatokat, itt különböző terminológiát találunk a szövegben, különböző jogszabályokban, dokumentumokban és bizottsági közleményekben. Amikor is a munkaerő mobilitásáról beszélünk, akkor mobil munkavállalókról vagy állampolgárokról beszélünk, vagy mi a helyzet a határon, határmenti munkavállalókkal, ugyanazok, mint az ingázók, egy mikor beszélünk munkaerő, vagy labor mobility-ről, munkaerő mobilitásáról az EU-ban. Hát rendbe kell tenni ezeket a terminológiai problémákat, és a rendeletben pontos fogalmak pontos használatára van szükség. A hatóság tevékenységi körének a pontos meghatározása összefügg azzal, hogy a feladatait és a célkitűzéseket is ugyanilyen pontosan kell meghatározni. Az uniós jog alkalmazását úgy kell meghatározni, Achieving a balance between national authorities. Hogy megfelelő egyensúlyt tudjunk teremteni a célkitűzések megteremtése és a feladatok leghatékonyabb ellátása között. Ugyanakkor a hatóság a kockázat értékelésben is fontos szerepet kell, hogy kapjon, a közös nyomozásokban, valamint a mediációban is feladatok várnak a hatóságra. Egy elemzést kell az intézményeknek elvégezni, amelyek a munkaügyi foglalkoztatás szerint beleértve a mobilitást is beható elemzéseket szoktak végezni. A hatóságtól azt várjuk el, hogy jó munkát végezzen. Ezzel kapcsolatban három szempontot szeretnék kiemelni. Először is a meglévő struktúrák kialakításakor csak azokat alakítsuk ki, ami segít a, a munkahelyi mobilitási szabályok megsértés elleni küzdelemben. Az előadó is említette ezt, hogy az EURES koordináció a szociális biztonsági koordinációs feladatát, tehát eh, ha áttelepítené a munkaügyi hatósághoz, azzal azt kockáztatnánk, hogy romlik a hatékonyság, és nagyon fontos részeket veszünk ki a feladatokból a struktúrák ezen galaxisa, különböző szakbizottságok sűrű hálózata lehet, hogy végül is már a hatóság feladat körének a hatáján kívül esik. A hatóság egyik legfontosabb szerepe véleményünk szerint az, hogy kidolgozzon egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne áramvonalasítani a feladatköröket nem fogadhatjuk el a bizottságnak azt a javaslatát, hogy felvizezze ezt a platformot, anélkül, hogy mondana valamit arról, hogy a munkáját hogyan lehetne folytatni. A platform titkásságával kapcsolatban, ugye, amik együtt működik a bűróval, ezt a kérdést is szabályozni kell. A platformnak autonóm struktúrája van szükség, a különösen fel kell lépnie a színlelt önfoglalkoztatókkal szemben. Tehát egyértelmű tripartit struktúrát kell kialakítani, hiszen ez a bevált struktúra ugyanezen a területen. Ilyen konstrukció a kapcsolatban elhangzanak olyan érvek, hogy a management board ilyen struktúrában nehezen tudna dolgozni, de ez, ez nem releváns ér. A szokásos gyakorlat ilyen hasonló testületekben problémamentesek. Miért jelentene ez itt problémát? de ahhoz, hogy, hogy jól tudjon működni az ügynökség vagy a hatóság, nagyon fontos, hogy pontosan alakítsuk ki a szerkezeti struktúrát. A partnerekkel, érintetekkel kapcsolatban pedig fontosnak tartjuk ezeknek a minél szélesebb körben történő képviseletét, különösen olyan eh, eh, szent intézményekkel kapcsolatban, amelyek, eh, mint a vendéglátásban, a szállodákban, a szállításban, közlekedésben tevékenykedő ágazat közé szervezetek képviselete nagyon fontos, és ehhez még további munkára lesz szüksége jövőben. Szorít az idő, a módosító indikványok benyújtatásának határideje elég rövid, ezt nem tudtuk hátrébb tolni, ezért valamennyünknek meg kell próbálni azt, hogy a lehető legaktívabb és gyakorlatiasabb munkával tudjunk reagálni arra, ami véleményünk szerint valóban nagyon fontos szükséglet az EU-ban és a munkaerőpiacon is, amelyek kapcsolatban az emberek nagy várakozásokkal tekintenek és figyelik, amit teszünk. Köszönöm a türelmüket, és azt, hogy elnézik nekem, egy kicsit hosszasabban beszéltem, de szerintem tekintettel az ügy jellegére ez most értel, érdemes volt hosszasabban beszélnem. Madame Trebézius. Köszönöm szépen. Trebézius asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is a munkáját. A jelentést tervezett amely az Európai Munkaügyi Hatóságról szól, nagyon jó benyomást kelt. A frank frakcióm tá támogatja ezt, tehát, hogy több grémiumot és ügynökséget egy tető alá hozzunk, és ezzel egy kicsit slankítjuk az egész eljárást is. Jól hangzik ez, de azt hiszem, hogy a második lépés az az kell, hogy legyen, hogy akkor a jelenlegi ügynökségeket vagy grémiumokat megszüntessük, hogy ne legyen átfedés a különböző hatóságok munkája között. Tehát például egy új IT, portál lesz majd, amely nem egészen világos, hogy ez a kis hogy a KKV-k számára könnyű, elérhet, könnyen elérhető lesz-e, illetve hogy ad-e majd többlet értéket. És hát nagyon fontos, hogy a szubszidiaritás el, elvét mindenképpen betartsuk. Biztosítanunk kell azt is, hogy az új struktúrát a már meglévő költségvetésből tudjuk finanszírozni. Hogyha többletértéket, európai többletértéket akarunk produkálni, akkor fontos, hogy minél alacsonyabban tartsuk a költségeket, hiszen így tud, és, és hogy nagyon hatékony a munkát végezzen a hatóság. Kompetencia át szervezés ugyanakkor jó lenne, hogyha nem lenne, tehát az e-, eljárások kell, hogy maradjanak, vannak. Az Európai Unió és a tagállamok közötti feladatmegosztás nem szabad, hogy változzon. A harmadik országokkal kapcsolatban módosítót adok majd be tehát fontos, hogy a határokon átnyúló munkaerőpiaci jogszabályok ne sérüljenek, fontos, hogy ne legyenek egy, ne rendelkezzenek a harmadik országbeli állampolgárok egyenjogokkal az európai polgárokhoz képest. Aztán az adatvédelem, ugye nagyon sok a kiber támadás, és nagyon nagy számú adatot fog majd tárolni ez a hatóság, ezért nagyon fontos az is, hogy az adatvédelem, az adatbiztonság garant garanciája meglegyen, végül pedig az automatikus 5 éves meghosszabbítás, működés meghosszabbítás ellen szólnék fel, hiszen a Brexit miatt is nagyon sok fog majd változni, és az új struktúra, amely majd új körülmények között fog dolgozni, nem folytathatja automatikusan a munkáját, hanem először felül kell vizsgálnunk, illetve meg kell bizonyosodnunk róla, hogy valóban megfelelően működik. De, de egyébként gratulálok a jelentéstevőnek, tudjuk támogatni a munkáját módosítókat be fogunk majd nyújtani. Köszönöm szépen, Marian Harkini a szó. Köszönöm szépen, mindenki támogatja az olyan javaslatokat, amelyek a belső piac jobb funkcionálására vonatkoznak, és hogyha megnézzük, hogy a bizottság mit tett ez ügyben, ugye ők is mindenféle támogatást és útmutatást adtak ki személyeknek és vállalatoknak is, de, és ez azért van, mert nemzeti szinten nem tudják megfelelőképpen szervezni vagy kezelni a határokon átnyúló jelleggel fellépő munkaügyi kérdéseket. Tehát a mobilitásról most már át kell térnünk a tisztességes vagy igazság, igazságos mobilitásra. Persze az szabad mozgás mindig is alapvető elvünk volt, de ennek most egy ezt most tovább kell fejleszteni, mert annak érdekében, hogy a szabad mozgást garantálni tudjuk, szükséges, hogy legyenek a tisztességes mobilitást garantáló szabályok is. És ehhez kell tájékoztatás, támogatás, együttműködés a nemzeti hatóságok között, és egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy ez azt is feltételezi, hogy legyenek olyan mechanizmusok, amelyek ezeket a szabályokat betartatják tehát az a kérdés, hogy az Európai Munkahelyi Hatóság vajon lehet-e szociális hajtómotorja ezeknek a célkitűzéseknek, és hogy megfelelően hozzájárul-e a célok eléréséhez, illetve hogy meg lesz a megfelelő hatásköre, megfelelő forrásai, kapacitása arra, hogy ezt megtegye. <clears throat> Ezek a legfontosabb kérdések amelyeket föl kell tennünk magunknak, és sok kolléga megkérdezte azt is, hogy valóban hozzájárul-e majd európai többletértékkel a célok eléréséhez. Tudom, hogy vannak tagállamok, illetve szervezetek, amelyek a a bizottság javaslatát támogatják, ezeket is meg kell gondolni. Minden esetre az előadó álláspontja nagyon világos, azt mondja, hogy a jogérvényesítés lesz a hatóság legfontosabb feladata, illetve azt is elmondja, hogy véleményem szerint a tagállamok bevonása nem mehet önkéntes alapon, kivéve a nagyon nagy kivételes eseteket és lehet, hogy ezek a javaslatok majd nagy kihívást fognak támasztani a tagállamok elé, de hát ezt majd meglátjuk a gyakorlatban. Saját véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy a, hatóságnak jelentős többlet értéket kell majd termelnie, és ehhez meg kell, hogy legyen a megfelelő hatáskora és finanszírozása is. Egy része úgy tűnik, hogy ennek már meg fog valósulni, de az biztos, hogy a már jelenleg működő testületek és hatóságok munkáját nem fogja tudni helyettesíteni. Ezért nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. A slankítás az mindig fontos cél, de arra is oda kell figyelnünk, hogy a slankítás közben a már meglévő és jól működő funkciókat nehogy beszüntessük. Várom a jelentéstevővel folytatott együttműködést és azt a sok ülést, amit már előre megtervezett. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Rina Ronja Kárié a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a bevezető szavakat is, és a jelentés szövegét. Ha őszinte akarok lenni, hát nem volt túl könnyű ö, állást foglalni a bizottság javaslatához. Egyért, egyrészt azért, mert nagyon nehéz ö, megtalálni az, a, a hozzáadott európai értéket ebben a hatóságban, másfelől pedig azért, mert nagyon nagy kihívások elé állít ez minket. Azt, ha azt nézzük, hogy milyen problémák vannak a munkaerő szabad mozgása terén, ugye nem az a probléma, hogy nem tud mozogni a munkaerő, hanem az, hogy a belső piac ma a munkavállalók elnyomásáról szól. A béreket és a munkakörülményeket egyaránt a minimálisra akarják nyomni a munkaadók. Hát akkor az új hatóság ebből mit tud megoldani? Milyen feladatokat kell, hogy vállaljon? A bizottság javaslata szerint a mobilitás ösztönzése lesz majd a feladatuk, tehát hogy könnyebb legyen a munkaerő mozgása Európán belül. Véleményünk szerint máshová kell tenni a hangsúlyt. Mi úgy gondoljuk, hogy egy igazságosabb mobilitást kell ösztönözni, és a szociális dömpinget kell megakadályozni. Tehát a nemzeti hatóságoknak kell lehetőséget adni arra, hogy hatékonyabban koordinálják a belső piac kihasználását, és megakadályozzák, hogy a munkaadók nyomást gyakoroljanak a munkavállalókra. Tehát a módosítóink is erre mennek majd ki. Először is a hatóság célját meg kell változtatni, nem a mobilitás ösztönzése, hanem a szociális dömping megállítása és a jó munkakörülmények kiharcolása kell legyen a feladata. Aztán szeretnénk, hogyha a szociális partnerek sokkal nagyobb szerepet kapnának, nem csak az legyen a szerepük, hogy, hogy tanácsadó testületekben üljenek, hanem aktívan kell, hogy működjenek nem csak a tagállami szinten, hanem, hogy az új hat, hanem az a hatóság döntéseiben is. Szeretnénk ezen kívül hogyha a nemzeti ö, rendszereknek megfelelő teret adnánk, nagyon nagy a különbség a különböző tagállamok munkaügyi hatóságai között. Van, ahol a szakszervezeteket is bevonják, van, ahol egészen más a helyzet. Tehát az a fontos, hogy a hatóság nehogy tönkretegye azt, ami a bizonyos tagállamokban már kiválóan működik, hanem csak javítsa a helyzetet ott, ahol arra szükség van. És az is fontos, hogy a nemzeti hatóságoktól semmiképpen ne vonjunk el forrásokat, hiszen ahol a munkaügyi felügyelet működik, akkor nem szabad, hogy a, az európai hatóságnak való jelentéstétel miatt ettől elvonjunk akár munkaidőt, akár munka, akár forrásokat. Tehát az a fontos, hogy a helyi szinten meglegyen a munkaügyi felügyelet, és megfelelőképpen működjön. Tehát eh, kritikusan viszonyulunk a javaslathoz, de nagyon szívesen eh, hozzájárulunk ahhoz, hogy a javaslatot javítsuk, és hogy biztosítsuk azt, hogy a javaslatnak legyen többletértéke, hogy megerősítse a szociális partnerek szem, szerepét eh, mindenben a munkában. Köszönöm. Köszönöm. Van-e valaki, aki a zöldek nevében szeretne hozzászólni? Ha nincs, akkor az EFDD-t kérdezem. Tőlük sincsen jelentkező. ENF. Köszönöm. Akkor Sojdrova asszonynak adom még meg a szót, ő is szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azokhoz szeretnék csatlakozni, akik eh, kétnek kétségeik vannak az új eh, Európai Munkahogyi Hatósággal kapcsolatban, ugyanis ez nem ügynökség, hanem hatóság, így nevezzük, nem eh, ügynökség, hanem egy szerv, mit szeretnénk egy ilyen szervvel, akkor most tényleg egy szervet akarunk felállítani, amelynek úgymond állami kompetenciái vannak, van egy, vagy egy ügynökséget, amely koordinációs feladatokat fog végezni tehát egy hatóságra van-e szükségünk, vagy egy ügynökségre, amely a bizottságnak segíti a munkajog érvényesítését, illetve az érvényesülés ellenőrzésével is foglalkozik, és a keretek ellenőrzésével. Tehát ez a legfontosabb kérdés. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges az, hogy még több hivatalnokot ö, helyezzünk, vagy küldjünk munkába, az a fontos, hogy a meglévő szervezetek hatékonyabban működzenek, működjenek, és nagyon fontos az is, hogy szigorúan ragaszkodjunk a szubszidiaritás elvéhez. Az új hatóság székhelyét remélem ezen kívül, hogy egy új tagállamban fogjuk tudni megállapítani, és hogy nézzük meg, hogy akkor most ügynöksége lesz, vagy hatóság. Nagyon sok tevékenységről beszél a javaslat, ezért a bizottságnak kellene világosan kifejezni, hogy ez most ügynökség vagy hatóság legyen. Hogyha egy vállalat például ehhez a hatósághoz vagy ügynökséghez hozzáfordul, és szer tudni szeretné, hogy milyen kötelezettségei vannak munkaügyben, akkor kap-e információt. Ez számomra nagyon fontos. Ezen kívül azt is szeretném elérni, hogy a tagállamok kompetenciáit erősítsük. Hogy hogyan? Minden tagállamnak kell, hogy, jog, le kell, hogy legyen joga ahhoz, hogy a hogy, hogy legyen egy olyan grémiuma, amely ezt a hatóságot, illetve szervezetet képviseljen, illetve, illetve részt vegyen ennek a munkájában. Savons qu'il euh, y a une méfiance d'une partie des peuples. Didier úr, Köszönöm szépen. Tudom, hogy van némi ellenérzés az európai polgárokban ezzel a hatalmas gépezettel szemben, ami az Európai Unió. Fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon hogyan reagálnak majd az európai polgárok egy új hatóság létrehozására. Vajon mit fognak gondolni, hogy megint létrehozunk egy gépezetet, egy újabb intézményt, és be kell látnunk, hogy tulajdonképpen érthetőek ezek a kérdések az európai polgárok szempontjából. Én úgy gondolom, hogy a szociális Európának egyébként szüksége van egy hatóságra. Egy olyan hatóságra, amely a szociális visszaélések, a tisztességtelen verseny és az igazságtalanság ellen fellép. Igen, szükség van egy ilyen hatóságra. Ennek a hatóságnak olyan eszközzé kell válnia, amely igazságosságot hoz az Európai Unióban a munkaerőpiacon. Tehát, hogyha létrehozunk egy ilyen hatóságot, annak legitimnek kell lennie, és meg kell adni neki a megfelelő forrásokat. A parlamentnek nagyon szoros kapcsolatban kell dolgoznia a munkaügyi hatósággal, például annak vezető testületében lehetnének parlamenti képviselők. Fontos az is, hogy ambiciózus célkitűzései legyenek a munkaügyi hatóságnak, és hogy ez ne ütközzön egyetlen más szociális jellegű Európai Uniós jogszabályán sem. Tehát nem egy gázgyárat akarunk létrehozni, hanem egy valóban hatékonyan működő hatóságot. Operatív szerepet szánunk a hatóságnak, ugyanakkor egyértelmű keretek között kell tartani a hatóság munkáját, hogy a tagállamok szubzidiaritása ne sérüljön. Léners kollégának szeretnék gratulálni ehhez a szöveghez, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon jó úton halad, abban az irányban, hogy eljussunk ahhoz az egyensúlyhoz, hogy mik a tagállamok feladatai és mi az Európai Unió feladata a polgárok védelmének szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kávésalmon úr parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Csak egészen röviden szeretnék hozzászólni. Az előttem szóló kollégák már sok mindent elmondtak, Én csak egy-két dologra szeretnék kitérni. Az elhangzottak körülbelül 80%-ával tökéletesen egyet tudok érteni. A tagállamok szuverenitását senki semmilyen módon nem akarja felborítani, de hát akkor mi történik a különböző európai ügynökségekkel és a beruházási bankkal? Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a különböző tagállamok munkaerőpiaca kulturális, geográfiai, társadalmi, történelmi és klíma okokból rendkívül különböző. Tehát semmilyen szintű homogeneitás nem jöhet létre európai szinten, mert akkor az hamis lenne. Ugyanakkor teljes mobilitás van, és belső piac van, és ennek kapcsán megjelennek olyan transferzáris problémák, amelyek a minimális jogokhoz és a szociális jogok gyökeréhez vezetnek. Itt vannak a nemzetközi helyzetek, a különböző nemzet, nemzeti helyzetek a különböző tagállamokban, a különböző nemzeti sajátosságok, és ezek alapján kellene valahogy Európai Uniós víziót és Európai Uniós szabályokat létrehozni. Az igaz, hogy a gazdaságosság mindig költségmegtakarítással jár, és azt is mindannyian szeretnénk, hogy az Európai Uniós jogszabályokat a lehető legnagyobb mértékben végrehajtsák. de azért minden egyes új intézmény vagy új jogszabály végrehajtása előtt el kell gondolkodnunk azon, hogy ez valóban jogos-e ennek a létrehozása, valóban szükséges-e, ezt európai szinten és európai keretek között megoldani. Nagyon óvatosnak kell lennünk, meg kell adni a megfelelő kompetenciákat a hatóságnak, mondjuk az ellenőrzés vagy a benchmarking területén, ugyanakkor nem szabad megkettőzni a feladatokat, és olyan feladatokat rábízni, amelyet mások már elvégeznek, például a tanulmányok elkészítését, a CEDEFOP vagy az Eurofund remekül el tudja végezni. Az jó, hogyha koordinálja ezeket a feladatokat a munkaügyi hatóság, de például a munkaügyi hatóságnak nem kell tanulmányokat készítetnie, mert az egyrészt a források nem megfelelő felhasználásához vezet, másrészt pedig átfedéseket hoz létre, és dupla munkát fogunk végezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy senki más nem kért szót, vagy mégis? Nem, nem jelentkezik senki más. A foglalkoztatási főigazgatóság képviselőjét kérdezem a bizottság részéről, hogy szeretne hozzászólni. Döni Zsantón vagyok a foglalkoztatási főigazgatóságtól, és igen, röviden három dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ezen az első vitán, ami tulajdonképpen a munka kiosztásáról és a határidőkről szól. Az előadó elmondta, hogy a bizottság igen ambiciózus menetrendet dolgozott ki, és a parlament ezt tartja is. Köszönjük szépen! Tudom, hogy nagyon sok határidő szorítja önöket, tudjuk, hogy igen, intenzív munkát kellett végezni az eddigi határidők betartásához, úgyhogy köszönjük. A második hozzászólom is tulajdonképpen egyfajta köszönet, köszönjük szépen a támogatást, a széleskörű támogatást, ami megjelenik az önök jelentésében. A az egyértelmű mandátum megszületése után folytatni fogjuk majd a vitát, és remélem, hogy mindenben meg tudunk egyezni. Természetesen meghallgattuk önöket, elolvastuk a jelentést, és láttunk azért néhány különbséget. Bizonyos javaslatok kapcsán még egyeztetnünk kell, például az első munkakör, a tájékoztatási munkakör, erről még kell beszélnünk, és a hetedik feladatkör, ami a szövegben szerepel, a munkaerőpiaci problémák megoldása és megfelelő tájékoztatás. Hát ezzel is egyetértek, és mi sem szeretnénk egy üres gázgyárat létrehozni, hanem egy értelemmel bíró valódi hatóságot. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy tulajdonképpen csomagról van szó, megerőzés, a jelenlegi szabályok végrehajtása mind ide tartoznak. És amennyiben megszületik az Európai Munkaügyi Hatóság, akkor ez megfelelő információ forrásként is szolgálhat, a tagállami adatokat is elemezheti, és ez megint csak nagyon fontos prevenciós feladatkör betöltése. Köszönöm még egyszer az eddigi támogatást. Mi maximálisan nyitottak vagyunk arra, hogy folytassuk a, támog- a tárgyalásokat az előadóval és az árnyék jelentés tevőkkel, tehát mindenképpen továbbra is kapcsolatban maradunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, nézzük a határidőket, a módosítók benyújtási határideje július 17-e, vagyis holnap, mondja az elnök asszony, de ez a jövő héten van, július 17, déli 12 óra. A módosítók megvitatása augusztus 29.30, foglalkoztatási szakbizottsági szavazás október 18, és a plenáris kapcsán nincsen még információnk. Szeretném megkérdezni Lénár Szurat, hogy szeretne hozzászólni igen, amennyiben szeretnéd tényleg holnapi napra módosítani a, a módosító benyújtási határidejét, akkor én azt el tudom fogadni. Elnök, hát igen, azt el tudom képzelni, hogy szeretnék ezt a feladatot elvégezni minél hamarabb a nyári szület előtt, hogy ezt a követ is levehessük a vállunkról. Akkor lezárom ezt a napirendi pontot, és akkor nézzük a 11-es pontot, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme. A jelentéstevőnk Szilikiotis úr, de nincs most itt, úgyhogy Rina Ronja Kári fogja őt helyettesíteni, és Kári asszonynak adom meg akkor a szót. Köszönöm szépen. Először is elnézést kell kérnem kollégám Szilikiotis úr nevében, amiért nem tudott ma eljönni. Megkért engem arra, hogy adjam tovább a megjegyzéseit, és alá szeretné húzni azt is, hogy a frakciónk ezt a vitát nagyon szorosan nyomon követi, hiszen ez az egyik legfontosabb vita, vagyis az, hogy hogy tudunk jobban vigyázni a belső informátorainkra. Úgy gondoljuk ideje, hogy jó alapot készítsünk el a további munkához. Nagyon sok kérdés van, amelyet szeretnénk, amit a tervezetbe belefoglaltunk de megpróbáltunk minél kevesebb módosítót benyújtani annak érdekében, hogy csak a legfontosabbakra tudjunk koncentrálni. Most felolvasom, hogy mi a hat legfontosabb ezek közül. Tehát először is szükség van arra, hogy a névtelenséget biztosítsuk a belső informátorok számára. Másodszor Fontos, hogy az irányelv hatáját kibővítsük annak érdekében, hogy kormányokon vagy állami intézményeken belül is belül dolgozó közérdekű bejelentőkre is vonatkozon, tehát hogy a közhivatalnokokat is védje ez az irányelv. Harmadszor szeretnénk, hogyha európai szinten nyújtanánk nagyobb védelmet az informátoroknak, jó lenne, hogyha Európai Uniós szinten is létrejönne ez a védelem. Negyed sorban horizontális eljárásra van szükség, ami azt jelenti, hogy egy közérdekű informátor belsőleg is kell, hogy figyel, tudja figyelmeztetni a vállalatot, de ugyanakkor fordulhat egy közhatósághoz is, és hogy nem először közhatósághoz kell fordulnia. A, a következő, a, az, az a bővítés, amely szerint mindenféle közérdekű információra kell, hogy ez vonatkozzon, de olyan, olyan stratégiákra és jogszabályokra is, amelyek a közérdek ellen hatnak. Végül pedig a belső informátor szerepéről szólnék. Szerintük nem szükséges az, hogy egy informátor egy vállalatnál vagy egy közintézménynél közvetlenül állásban legyen, akkor is annak kell, hogy tekintsük őt, hogyha valamiféle más érdeke, érdeke fűződik a bejelentett ügyhez. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a jogszabályok ne nehezítsék aztán meg a bejelentők dolgát ezért szeretnénk, hogyha ide tartoznának a szakszervezeti lépések is. Várjuk mindenki javaslatát és ötletét a jövőbeni vitában, és biztosak vagyunk benne, hogy a vélemény kiváló lesz majd, és hozzá fog járulni a belső informátorok védelméhez. Köszönöm. Thank you. Um, let's... Köszönöm szépen. David Káza az egyik árnyék előadó. Valaki helyettesíti őt? Nem. Michael Detjen, következő árnyék előadó. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, akár a Panama Papers-ről, akár a LuxLeaks-ről van szó, vitathatatlan, hogy nagyon fontos ez az irányelv. A e, Juri nevében a saját kezdeményező jelentés is ezt már világossá tette. A közszférában és a magánszektorban egyaránt kell, hogy legyenek külső és belső bejelentő rendszerek. Kár, hogy a szociális partnereket is be kell vonni a bejelentéseknek ebbe a rendszerébe, de sajnos ez még nem vált elég világossá a szövegből. Az irányelv javaslat egyébként csak jogsértések esetén beszél, az európai jog bizonyos területeinek a megsértése esetén beszél a bejelentési jogról. De ha például munkavállalói jogok eh, sérülnek, ez teljesen hiányzik a szövegből, és eh, szerintem ez egy olyan pont, amit meg kell változtatnunk, mert ha ez így marad, eh, a teljesen elfogadhatatlan lenne. A belső piac erősítésével kapcsolatos része sem vagyok elégedett. Abszurd helyzetek eh, jöhetnek létre. Mondjuk egy munkavállaló bejelenti, hogy állatvédelmi szabályok sérültek, de azt már nem mondhatja el, hogyha az ő saját munkavállalói jogai sérülnek. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogyan lehetne ezeket az eseteket is lefedni. Még sok lehetőség van arra, hogy javítsuk tovább a szöveget, örömmel fogok együttműködni majd a kollégákkal. Köszönöm szépen! Kocsúr az ECL frakció képviseletében, szintén árnyék előadó. Köszönöm szépen. E, Cambridge Analytica, czy też sprawa Jakoba Gui przeciwko Republice Mołdawii. I to... A Panama iratokon keresztül keresztül a Dieselgate-et is megemlíthetnénk, vagy a Cambridge Analytica botrányt. Ez is jelzi azt, hogy nagy szükség van ilyen személyekre, ilyen közérdekű bejelentőkre. Miután a globalizáció miatt is egyre nagyobb a mohóság az egész világon, és tulajdonképpen ez a pénz utáni vágy határozza meg a világot ezért is fontos, hogy a polgárok a társadalom védelmében tegyünk intézkedéseket, és ehhez van szükség uniós szintű intézkedésekre, amelyekkel meg tudjuk védeni a viszontlóereket, a közérdekű bejelentőket. Sok pozitívumot is kiemelhetnék, de vannak fenntartásaim is. Itt van például az egyes számú cikk, itt eh, csak néhány területre korlátozzuk a védelmet. Mi azt javasoljuk, hogy tárítsuk ki eh, ezt a kört, a védelmet élvező területek körét, például eh, amikor esetleges kínzásokkal kapcsolatos intézkedésekre van szó. közérdekű, illetve állami intézményekre is ki kell terjeszteni a e, hatályt. Itt e, csak a tízezer főnél nagyobb települések szerepelnek, de hát mi van a tízezer lakosnál kisebb e, lélekszámú településekkel, ahol például nagyon nagy, fontos természeti erőforrások vannak, vagy olyan kísérleteket végeznek, ami jogszerűtlen. 13. cikkben azt olvashatjuk, hogy csak akkor kapnak védelmet a közérdekű bejelentők, hogyha a belső bejelentési utak már kimerültek, és arra kényszerülnek, hogy külső célnak jelentsenek sajnos a, a versenyre gondolom, mondjuk két vállalatra, amelyek egyeztetnek, ők milyen esetben egyáltalán nincs semmilyen belső út, és kockázatos lehet eh, ezért ez, az ilyen személyek számára. Erről is még beszélnünk kell. És még valamire kiegészíteném az elmondottakat. Lengyelország mindenképpen támogatni fogja ezt a tervezetet mindazonáltal ezt még hozzá kell, hogy tegyem azt is, hogy problémákat is jelenthet majd az én hazámban egy ilyen rende, rendelkezés elfogadása, mert vannak rossz tapasztalataink is informátorokkal, vagy bejelentőkkel, még a kommunista időkben, akik a titkos szolgálatnak jelentgettek informátorként. De hát ez még mélyen gyökerezik eh, az emberekben, és ezért óvatosságra is van szükség. Először eh, a társadalmat eh, tájékoztatni kell megfelelően arról, hogy ez ilyen lóerek hősök, és nem a korábbi informátorok. Tehát ezt, mint mondtam, Magyarországon még máshogy látják, a kommunista időkre gondolunk vissza, ezt idézi fel az informátor, szóval amikor még a falaknak is füle volt régebben, és az emberek a négy fal között sem mertek igazából beszélni őszintén tehát támogatni fogjuk a jogszabálytervezetet, csak szeretem volna elmondani, hogy ezért eh, nehézségek is eh, vannak Köszönöm szépen. Renátom következik. Köszönöm, elnök asszony. Ön ebben a parlamentben az egyetlen, aki ki tudja ejteni a nevemet, és aki tudja, hogy Tóm a nevem, és nem Tóm. Köszönöm a munkát az előadónak. Én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. nem ugyan úgy gondolkodom, mint az előttem felszólaló más tapasztalataink vannak. Pár volt Szovjetunió területén születtem, és egy olyan rezsimben éltem, amely az ilyen bejelentéseket tulajdonképpen támogatta. A Szovjetunióban nagyon sok volt persze, szintén a korrupció, mint mindenütt, és meg vagyok győződve arról, hogy a whistleblowerek védelmének veszélye is vannak. Ugye a közösségek alapja a kölcsönös bizalom. Az európai polgárok, az intézmények, a jogi eh, személyek, természetes személyek közötti együttműködés alapja is a bizalom. De persze tudjuk, amikor tényleg szükség van a bejelentésre, de mégis csak amikor nagyon nagy, eh, sok minden forog kockán, akkor lehet ehhez az eszközhöz nyúlni. Én tá, támogatom azt is, hogy kiterjesztjük a hatályt a munkaegyi jogsértésekre, és az előbbi témánk volt pont a munkaügyi hatóság de ne engedjük meg az anonimitást a közérdekű bejelent, befektetők esetében, mert ez nem hatékony és nem is eh, erkölcsös. A whistleblower kell, hogy eh, meg kell, hogy mondja a nevét az érintett eh, hatóságnak, tehát az anonimitást még a Szovjetunióban is tiltották. Persze nem akarok itt hasonlításokat tenni a két unió, a szovjet és az európai között, de mm, ezt a megjegyzést azért megtettem. Bonafide whistleblowereket mindenképpen meg kell védeni, de azt is meg kell értenünk, hogy nagyon könnyű lerombolni egy vállalat vagy egy szervezeti jó hírét egyetlen egy nyilvános botrányjal. Ezért ez nagy felelősség, egy megfelelő eljárásra van szükség, és igenis legyen először egy belső út, legyen lehetőség arra, hogy az esetben belül a belső bejelentés révén oldják meg a problémát egy ellenőrzési eljárás is szükséges, és amellett azt is garantálni kell, hogy a létrehozott struktúrák ne kettőzzék meg a már meglévő struktúrákat. az Európai Parlament és a számvevőszék is kap beszámolókat az EU jog megsértésének az eseteiről. Hogyha ilyesmit teszünk az Európai Unióban, akkor talán ki kellene terjesztenünk ezt a jó gyakorlatot, amit most hozzunk létre olyan országokra is, amelyek társulási megállapodás kötöttek velünk, hiszen itt európai adók fizetők pénzéről van szó, ezért olyan országok, akik ebből a pénzből elég sokat kapnak, legalábbis ugyanolyan kötelezettségeket kell, hogy teljesítsenek meg kell teremteni az egyensúlyt az uniós érdekeinek, illetve az is érintett védelmek között. Jean Lambert, would you like to take the floor? Please. Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadónak is a munkát, jó alap a további munkához. Érdeklődéssel hallgattam a különböző megközelítéseket, amikről a képviselőtársaim beszámoltak, eltérő tapasztalataik alapján, mit gondolnak erről az intézkedésről a különböző frakciók képviselői. Így nyilvánvaló, hogy eh, el kell magyarázni a az anyagot, mielőtt bevezetjük, Hallottunk már példákat közelmúltbeli eseményekkel kapcsolatban is, a LuxLeaks, a Cambridge Analytica, a Panama iratok. Igen, jól emlékszünk, ezek az esetek nagyon is nagy közérdeklődésre tartottak számot. És felvetették a, felvetettek sok kérdést ezen szervezetek működésével kapcsolatban. A mi frakciónk számára ez egy nagyon fontos jogszabály. Nagyon örülünk annak, hogy a bizottság végre előállt ezzel. Osztjuk a jogalapal kapcsolatos aggályokat, és ennek kapcsán felvetődik a e, munkajog érintettsége is, munkai hatóság szerepe. Elmélyült, ha komoly és rendszer szintű visszaélésekről van szó, akkor akkor nem szabad a munka jogterületét sem kivenni a hatája alól. A rossz indulatú bejelentésekről is beszélnünk kell. Erre már vannak megfelelő intézkedések a tagállamokban, hogy valaki eh, tudatosan eh, akarja megsérteni egyének vagy vállalatok eh, jó hírnevét, akkor szerintünk nincs szükség itt újabb büntetésekre, ilyen már, ez már létezik és a ilyen bosszú vagy visszavágás eseteit sem kell nekünk most itt ebben szabályozni. A tájékoztatás a bejelentő kapcsolatban, ugye miután megtörtént a bejelentés, végig kell gondolni azt, hogy ennek milyen hatása van a bejelentőre. Ez hát még egyszer nagyon fontos ez az anyag számunkra, de nagy érdeklődéssel hallgatnánk meg majd, hogy a politikai frakció létrejön, milyen javaslatok a mai hatóság szerepéről. Köszönöm szépen. Az RDD-től úgy látom nincs itt senki. Az ENF frakcióból van egy valaki? Nincs. Holcsúr. Köszönöm szépen! Szeretnék visszautalni arra, amit Tóm asszony mondott, aki közben már elhagyta ugyan a termet. Azt akarom mondani, hogy egyetértek azzal, amit mondott, különösen nagy óvatosságra van szüksége. óvatosan és okosan kell cselekednünk, megőrizve az egyensúlyt. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek elrettentőek, elrettentenek attól is, hogy hamis vagy híreket terjeszten valaki, hiszen itt jó hírnévről is szó van, szabályokról. Mindig azt hangsúlyozzuk ki, hogy ami, amelyek, azok a személyek, amelyekre a bejelentő információi vonatkoznak, szintén kell, hogy rendelkezzen azzal a joggal, hogy egy tisztességes eljárást folytassanak le. És azt is tudni kell, hogy honnan szerzi az információit a bejelentő. Az ugyanis elfogadhatatlan, hogy mindenki, aki valamilyen abszurd véleményt terjeszt, vagy továbbít, vagy jelent be, az az rögtön whistleblowernek minősüljön túl hosszú eljárásokra kerülhetne sor, és akkor még az ilyen bejelentőket még védjük is. Egyetértek azzal, amit Tóm asszony mondott az előbb, óvatosaknak kell lennünk, elővigyázatosaknak, de azt hiszem, hogy a vita során ezeket a problémákat meg tudjuk majd oldani, és sikerül az egyensúlyt megőriznünk. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, mondom a határidőket. A módosítók benyújtási határideje július 18 déli 12 óra, módosítók vizsgálata augusztus 29-30, szakbizottsági szavazás szeptember 24, a júri szakbizottság pedig október 10-én szavaz. És akkor nézzük a 12-es napi rendi pontot, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz én fogom a bevezetőt elmondani a szöveg kapcsán. Június 19-én fogadtuk el a véleményünket és a trialógusra vonatkozó mandátumot, amely megadja a költségvetési tárgyalások irányvonalait illetve beszéltünk a tárgyaló csapat felállításáról is. A véleményemben kiemeltem a prioritásokat, illetve azokat a költségvetési sorokat, amelyek a szociális párbeszédet és a szociális partnereket támogatják. Úgy vélem, hogy ezek alapvető fontosságúak akkor, amikor megpróbálunk segíteni a szociális partnereknek abban, hogy jobban részt vegyenek mondjuk az európai szemeszterben, és éppen ezért sajnálatosnak találom, hogy az előirányzatok a bizottsági javaslatban csökkennek, például az ipari kapcsolattartás, a szakszervezetek és a szociális párbeszéd kapcsán. Itt majd módosító indítványokat is meg fogunk fogalmazni, annak érdekében, hogy itt növekedjenek az előirányzatok. Mint mindig, minden egyes csökkentést, ami a munkaerőpiacra vagy az inkluzív befogadó munkaerőpiacra vonatkozik, elutasítunk, nem tudunk elfogadni, tehát ezeket az összegeket meg kell tartani. Ezeknek a politikáknak csak akkor van lehetőségük a potenciál kibontakoztatására, hogyha megfelelő finanszírozást kapnak, már pedig a bizottság javaslatában több csökkentési javaslat is található a 2019-es évre nézve a 2018-as adatokhoz képest. Természetesen nagyon is odafigyelünk majd a tanács álláspontjára, és mindenképpen szeretnénk biztosítani azt, hogy azok a költségvetési sorok, amelyek a mi tárcánkba tartoznak, ne csökkenjenek. És aztán éppen az imént beszéltünk a munkaügyi hatóság témájáról. A mi álláspontunk egyértelmű. Úgy jöhet létre új ügynökség, hogy új forrásokat találunk, tehát nem máshonnan csoportosítjuk át a pénzeket, és különösképpen nem tudjuk elfogadni, hogy más ügynökségektől vegyék el a pénzt azért, hogy új ügynökséget létrehozzanak. Ez volt a bevezető. Most szeretném megkérdezni, hogy vannak-e itt árnyék jelentéstevők. Didier úr például már is itt van, úgyhogy övé a szó. Elnök asszony, köszönöm szépen, és előadó asszony is egyben, ugye? Új szakaszba lépünk ennek a szövegnek a kapcsán, jönnek ugye a költségvetési módosítások. Szeretnék köszönetet mondani önnek és az egész csapatának. Volt már pont most délután árnyék jelentéstevői ülés, és azt hiszem, hogy haladunk előre, szépen kéz a kézben haladunk. A mi frakciónk, a néppárt mindig is azt hangsúlyozta, hogy vannak olyan kulcsfontosságú elemek, amelyeknek mindenképpen szerepelni kell ebben a szövegben, Többek között ezek szerepelnek a június 19-én elfogadott szövegben is, például, hogy nem tudunk elfogadni csökkentést a foglalkoztatásra és a szociális foglalkoztatásra vonatkozó részeknél, valamint a hosszú távú munkanélküliség és a fiatalok munkanélkülisége, a szegénység és a szociális kirekesztés témaköreiben a strukturális alapok felhasználását hatékonyabbá és racionálisabbá kell tenni, hogy ez a rendkívül fontos Európai Uniós politika teljes potenciállal kibontakozhassék. Az ifjúsági munkavállalói kezdeményezés ugyanolyan szinten kell, hogy maradjon, mint az előző évben volt, vagyis 350 millió eurónak meg kell maradnia. Úgy gondolom, hogy igazságos lenne az is, hogyha beszélnénk a növekedésről. Igaz, hogy kicsi növekedésről van szó, de a gazdaság és területi kohézió kapcsán mégiscsak van egy kicsi növekedésünk. Ez rendkívül fontos a mi szakbizottságunk számára. Másodszorban pedig szeretném elmondani, hogy eléggé sajnálatosnak tartom az EURES program csökkentését méghozzá 27,5 kal és 23 kal csökken a vállalkozói kedvet segítő program költségvetése is. Úgy gondolom, hogy mindennek benne kellene lennie a szövegben a módosító indítványok elfogadása után, ugyanis a szociális foglalkoztatásra vonatkozó költségvetési tételeknek ugyanolyan szinten kell maradniuk 2019-ben, mint ahol 2018-ban voltak. És most nézzük a kísérleti projekteket. Sok kísérleti projekt elővizsgálatát nem megfelelően végezték el a bizottságnál, ezt sajnálatosnak tartom. Klun asszonynak például volt egy munkahelyi rákos megbetegedésekkel kapcsolatos kísérleti projektje, és sajnos a bizottság elemzése egyáltalán nem felelt meg azoknak az ambícióknak és annak a szakmai mélységnek, amit elért a kollégánk szövege, éppen ezért sajnos nem kapott támogatást. Végezetül pedig azt szeretném javasolni, a költségvetési hatóságoknak, hogy az A és B besorolást kapott projektek, tehát a legjobb projektek már a 2018-as költségvetésbe bekerüljenek, ne csak a 2019-esbe, mert így gyorsabban elindulhatnak, gyorsabban megvalósulhatnak, és a szociális befogadás és a munkaerőpiac helyzetén javíthatnak ezek a kísérleti projektek, hiszen nagyon sok szociális vészhelyzet van jelen pillanatban az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Agnes Jungeriusnak adok szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Sergio Prieto nevében fogok hozzászólni, hiszen ő az árnyék jelentéstevőnk, és általános bevezetésképpen azt tudom elmondani, hogy gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy támogatjuk a véleménytervezetet az elnök asszonyunk részéről, hiszen a legfontosabb prioritások benne vannak a szövegben. De hát ismer már minket elnök asszony, minden szöveget szeretnénk kiegészíteni és még jobbá tenni. Ugyanakkor általánosságban a szociális pillér, a 2020-as célkitűzések és az ENSZ fenntartató fejlődési céljai jól megjelennek a szövegben. Ezek a fő irányvonalai a 2019-es költségvetésnek, és ez jó is így. A probléma az, hogy a tanács, vagyis a tagállamok folyamatosan újabb és újabb prioritásokkal rukkolnak elő. Szerintem ez a nemzeti kormányok önzősége, és ez nem jelenti azt, hogy meg is lennének a megfelelő források ezeknek a politikáknak a végrehajtására, úgyhogy így szétaprózódik a pénz, és végezetül egyszerűen az Európai Unió nem fog tudni megfelelni az európai polgárok elvárásainak. Szerintem ez felelőtlen megközelítés, ennek nagyon komoly kockázatai vannak, az emberek frusztráltak, nem bíznak az Európai Unióban, és ez nagyon komoly probléma az Európai Unió minden pontján. A következő év programjai és projektjei a szociális és a munkavállalói ágazatban rendkívül fontosak, ezeknek szinergiákat kell teremteniük, a szociális különbségeket csökkenteniük kell, az egyenlőtlenséget meg kell szüntetniük, és remélem, hogy az európai szemeszter segítséget nyújt majd ezeknek a problémáknak a megoldásában. Természetesen a szociális és foglalkoztatási ügyek esetében, hogyha csökkentjük a forrásokat, akkor csak további problémákat hozunk létre, pedig egyébként is arra kellnek ezek a pénzek, hogy problémákat oldjunk meg velük. Négy különböző programot szeretnék megemlíteni. A nyomásgyakorlásnak köszönhetően megfelelő finanszírozást kérünk a fiatalok jövőre vonatkozó projektekre, függetlenül attól, hogy ezek a fiatalok városi vagy vidéki területen élnek. Itt van az ifjúsági garancia, ami egy nagyon jól fókuszált program, amely egy reméljük csak időleges és nagyon specifikus problémát old meg, ugyanakkor a hosszú távú egyenlőtlenségek megoldására is további szociális beruházásokra van szükség. A második az ifjúsági garancia. A gyermekeket mindenképpen prioritásként kell kezelni, és be kell fektetni a gyermekek megsegítésébe a gyermek szegénységet komoly politikai akarattal fel kell számolni, és amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor a következő generáció jelentős része egyszerűen kizáródik majd, nem kapja meg ugyanazokat a lehetőségeket, mint a többiek. Tehát olyan mechanizmusokat kell létrehoznunk, amelyek biztosítják azt, hogy meg lesznek a megfelelő források és szolgáltatások ahhoz, hogy a gyermekek a társadalom felelős tagjaivá válhassanak. A szegénység csökkentése, és különösen a gyermekszegénység csökkentése nagyon fontos célkitűzés, és úgy gondolom, hogy a hosszú távú szociális stabilizátorok fognak segíteni ennek a problémának a megoldásában. Strukturális reformokra van szükség, és ezt tulajdonképpen úgy kell tekintenünk, mint egyfajta beruházást a prosperitásba és a stabilitásba, Mindez fontos ahhoz, hogy az Európai Unió növekedési potenciája ki tudjon mutatkozni, ki tudjon bontakozni. A szociális párbeszéd, a megfelelő bérek, a jó minőségű munkahelyek rendkívül fontosak. A munkavállalókat tömörítő szervezetek megerősítésére is szeretnék kitérni, mert ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő bérekkel, megfelelő körülmények között dolgozhassanak a munkavállalóink. Az Európai Szolidaritási Testület szintén nagyon fontos. Itt az új kezdeményezéseknél arra kell odafigyelni, hogy a jelenleg jól működő kezdeményezésektől ne vegyenek el pénzt új kezdeményezésekhez, hanem hogy ezeket tényleg friss pénzekből finanszírozzák. A trialóguson el kell majd mondanunk, hogy egyelőre nem kristálytiszta, hogy a szolidaritási testület működését hogyan és miből finanszírozzák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az egyszer nevében Treviesus asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az általános költségvetés az Európai Unióban 2019-re 166 milliárd eurót foglal össze kifizetési előírásokban, és körülbelül 3%-os emelkedést jelent ez, de hát a Brexit és más szempontokból ez így eléggé kényelmesnek tűnik. Egy befektető jellegű költségvetés, nem rossz az ötlet alapvetően, de azt is mutatja, hogy nagy problémák vannak benne. A költségeket mindig az eurórendszer problémáira szoktunk, szoktuk használni, és transfereken keresztül. Tehát nem az a lényeg, hogy a megfelelő régiókba küldjük a pénzt, hanem az a lényeg, hogy megfelelőképpen használjuk fel. Nem megfelelő a felhasználás, a kihasználás ellenőrzése. És azt hiszem, hogy inkább arra koncentrálunk, hogy bármilyen módon de transfereket tudjunk megalakítani. Hát igazából nem ez, a, nem ez lenne a lényeg, hanem az, hogy legyen költségvetési fegyelem, és legyen költségvetési ellenőrzés. A francia ö, mintára dolgoztunk eddig. A tagállamok számára az lenne jó, hogyha minél kevesebb bürokrácia, minél kevesebb szabályzás lenne. A vállalkozásoknál dolgozó embereknek ez segítene, különösen a KKV-k lehetőségeit növelni ez meg a munkahely teremtése. Nem a politika terem munkahelyeket, hanem a piac. Ezt ennek tudatában kell lennünk. A szociális jogok pillére egy politikai szándéknyilatkozat, nem jog, nem törvény, és még, e, mégis nagyon sokszor ennél többnek becs, becsüli vagy tartja a, a, a költségvetés. Ezek voltak a negatív megjegyzéseim, de azért pozitívak is vannak az európai határvédelem megerősítése ugyancsak a szociális rendszerek megerősítését jelenti, és a Törökországban lévő menekültek ügyére is okos kiadni. Hát én minden esetre rossz idők járnak, de rosszabbak is járhatnának, de nagyon fontos az, hogy az ellenőrzés minél jobban legyen, jobban legyen elvégezve, és hogy a, különösen az olyan dolgokra odafigyeljünk, mint például a fiatalokra vonatkozó kezdeményezés. Az, hogy azt évenként ellenőrizzük, hogy tényleg meg tudjunk bizonyosodni arról, hogy az oda, a, oda szánt pénge, pénzeket ö, okosan, hatékonyan ö, használják föl, hogy pontosan ö, lássuk, hogy az európai adófizetők pénzével gondosan bánunk konvergencia, konvergenciával kapcsolatos célokat nagyon nehéz lesz majd megvalósítani, hogyha egyre többet fektetünk olyan célokba, amik azt, amiket aztán nem ellenőrzünk, akkor az nem fog működni. Igyekeznünk kell arra, koncentrálni, hogy a tagállamokkal konstruktív megoldásokat találjunk ezen a téren is. Köszönöm a szót. Thank you. Then Elnök, köszönöm szépen. Jean Lamberti a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden fogok szólni, mert igazából az általános irányultságát jónak tartjuk a javaslatnak. Az előbb éppen felmerült a fiatalokra vonatkozó foglalkoztatási kezdeményezés, számunkra nagyon fontos ez, és a számbevőszék is úgy nyilatkozott, hogyha szeretnénk elérni az ezzel kapcsolatos célokat, akkor nagyobb mértékű finanszírozásra van szükség, illetve nagyobb ellenőrzésre, annak bizonyítására, hogy, hogy, a, hogy a pénzeket okosan költik el. Mindig erre szoktunk visszatérni. A, tagállam ugyanakkor, a tagállamok ugyanakkor vonakodnak attól, hogy ennek eleget tegyenek. Fontos akkor is ennek aláhúzása, és különösen most fontos, amikor úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási és szociális kiadásokat nem csökkentjük. Még mindig rendkívül nagy szükség van ezekre, és hogyha a tagállamok többet akarnak küldeni, akkor általában véve másképp kell, hogy gondolkodjanak a költségvetésről, nem pedig úgy, hogy kevesebbet adunk, és az, azért követelünk többet. Hiszen így nagyon bekorlátozzuk saját magunkat. Úgyhogy fontos a források megtartása, és ezzel kapcsolatban, valamint a fiatalokra vonatkozó kezdeményezéssel kapcsolatban módosítókat is fogunk benyújtani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetek akkor arra, hogy mikor is van a módosítók benyújtásának határideje. Ez holnap, tehát július 12-e, 16 óra. a szakbizottságunkban 20, augusztus 29-én délelőtt fogunk szavazni erről a véleményről, a jelentéshez benyújtandó módosítók, egyéni módosítók benyújtásának, illetve bizottsági módosítók benyújtásának a határideje augusztus 30-a lesz. a ö, frakciók által benyújtható módosítók határidei pedig szeptember 6-a. Akkor most azok, azok a javaslatok köz, következnek, amelyek azokról a pénzekről szólnak, amelyek már megvannak, illetve hogy ezzel hogy tudunk munkahelyeket teremteni. Fontos volt ez a mostani a pirendi pont. Tehát következő napirendi pontunk a 13-as napirendi pont, a munkavállalók pénzügyi részvétele a munkahely teremtésben, illetve a munkanélküliek újra aktiválásában. Már is átadom Renáta Weber asszonynak a szót ehhez a témához. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán el, emlékeznek az első eszmecserére. Akkor is hasonló véleményeket fejeztek ki a politikai frakciók, támogatták ezt a jelentést. 111 módosító indítványt nyújtottak be. Ezek közül már is született 26 kompromisszumos módosító indítvány tervezet tegnap ö, ö, a munkatársak szintjén ö, tartottunk egy ülést, volt elég sok véleményeltérés még. Augusztus 28-án lesz egy árnyék előadói találkozó, akkor is a kompromisszumos módosítókat fogjuk megvitatni. Ahogy a kezdetektől fogva mondtam, nem az a célunk, hogy európai szintű jogszabályjavaslatot készítsünk a pénzügyi részvétel ezen aspektusáról, hanem inkább az, hogy a legjobban bevált gyakorlatokból tanuljunk. Az a célunk, hogy útmutatásokat, tapasztalatcseréket tegyünk lehetővé, illetve megállapítsuk, hogy mire kell különösen odafigyelnünk, ezek közül talán a legfontosabb az lesz, hogy a munkavállalókat képeznünk kell. Fontos, hogy megértsék azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent a pénzügyi részvétel. Természetesen nem tagadhatjuk azt, hogy ennek a kockázatai is megvannak, De nem csoda, hogy szeretnénk, hogyha a munkavállalók megértenék, hogy mi egy ilyesfajta társulás, mik egy ilyesfajta társulás előnyei, illetve hátrányai. Ezt a képzést a vállalatok maguk is megszervezhetik, de úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak is kötelességük az, hogy ehhez hozzájáruljanak, és megfelelő magyarázattal lássák el a munkavállalókat. Ahogy első körben megemlítettem, fontos itt az is, hogy ne legyen semmiféle megkülönböztetés, bármely munkavállaló részvételét lehetővé kell tenni. Még egy fontos szempontot is említenék, amely amely arról szól, hogy mennyi információt lehet bárkivel megosztani, és milyen időpontban. Ez esetleg érzékeny kérdés lehet. Tehát mielőtt egy vállalat tőzsdére kerül, akkor nem lehet bármit, bár, bármelyik ö, munkavállalóval közölni, vagy bár, nyilvánosságra hozni a vállalatról szóló adatok közül. Tehát szabályozni kell azt, hogy mi az ezzel kapcsolatban megfelelő viselkedés, hogy a visszaéléseket elkerüljük. Igazából ezt szerettem volna ma elmondani, és természetesen nagyon szívesen meghallgatom kollégáim véleményét a jelentésről. Köszönöm a szót. Köszönöm. Akkor most átadom a szót Agnes Jongériushoz, aki Elian Pávelt helyettesíti a szocialisták nevében. It's starting, but I did it's, it's the end of the day, excuse me. Közeledünk ugye a nap vége felé elnézést. És valaki itt felejtette a szavazókártyát, de hát ez most nem tartozik ide. Emilian Pavel kért eh, meg, hogy helyettesítsem, mert sajnos ő ma nem tud eh, itt lenni. És idatta nekem, amit ő leírt erről. Munkavállalók pénzügyi részvétele hasznos lehet a munkadók és a vállalat számára is, hogyha a munkavállalókat bevonják a konzultációkat, a döntéshozatalba, hogyha megfelelő képzés és tájékoztatás is társul ezekhez a programokhoz. Ami az erőnyöket illeti, fenntartható irányítás, konstruktív szociális párbeszéd, és más olyan szempontok is, mint hogy a munkavállalók elégedettek, motiváltak, több lehetőséget kapnak, kialakul az az érzés, hogy mint övék lenne a vállalat, és ez pozitívan befolyásolja a teljesítményt, és így a vállalat jövedelmezőségét vagy nyerességét is. Fontos, hogy jó tájékoztatást kapjanak a munkavállalók ezekről a programokról, ugyanis kockázatosak is az ilyen programok. Az egyik kockázat például az, hogy a teljes befektetését valaki elveszítheti, hogyha például a vállalat csődbe megy és akkor ez duplán is gazdasági veszteséget okoz a munkavállalónak. Szeretnénk azt is aláhúzni, hogy a munkavállalói pénzügyi részvétel vagy részvénytulajdonlás mindig csak kiegészíti a munkaszerződés alapján járó javadalmazást, a társadalombiztosítást, és nem helyettesítheti vagy nem csökkentheti e, egyiket e, sem. Emilien Pavel rámutat arra is, e, hogy az ilyen programokban való részvétel önkéntes kell, hogy legyen a munkavállalók számára, és ez nem ronthatja a sztrájkhoz fűződő jogaikat, vagy nem csorbíthatja ezeket a jogokat. Várom azt, hogy majd az előadóval, önnel és a többi árnyék előadóval együtt dolgozzunk ezen a dosszién, és hamarosan erre sor kerül. Köszönöm szépen. Szándér asszony a következő. Köszönöm szépen. Kisebb késéssel érkeztem, mert az Ekonban szavaztam, és itt meg egy kicsit gyorsabban haladtak a napirendben, mint amire én számítottam. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon jó, nagyon pontos ez a szöveg, nagyon jól előkészített, megalapozott munka. Úgy gondolom, hogy ez jó irányba halad, és valóban azokat a prioritásokat tartalmazza, amiket mi itt megbeszéltünk a munkavállalók pénzügyi részvételének kapcsán. A kollégáink módosító indítványai kapcsán azt tudom elmondani, hogy a néppárt nevében három fontos üzenetem van. 20 módosítót nyújtottunk be egyébként a néppárt részéről, tehát mi ennek a három fő üzenete? Egy a munkavállalók pénzügyi részvétele ösztönzendő, ugyanis úgy gondolom, hogy így az értékeket egy vállalaton belül kiegyensúlyozottabban és igazságosabban tudjuk elosztani. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a jelenlegi rendszereket, amik már működnek, illetve a nemzeti vállalkozási sajátosságokat. Amit itt az Európai Unióban létre kell hozni, az egyfajta tapasztalatcsere és jó gyakorlat cserélő fórum, A második prioritás számunkra az, hogy a munkavállalók pénzügyi részvételének növekedését az kísérje, hogy ugyanakkor több tájékoztatást és több információt kapnak, tehát hogy pontosan lássák, hogy mik a potenciális pozitívumai, illetve esetleges kockázatai azoknak a rendszereknek és sémáknak, amelyekhez csatlakozni tudnak. A munkavállalók pénzügyi részvételének mindenképpen opcionálisnak kell lenni, különösen a KKV-k esetében. El kell érnünk azt, hogy az ilyen kicsi vállalkozások számára ne legyenek aránytalanul nagy költségek az esetleges előnyökhöz képest, amit ugye a pénzügyi részvétel biztosít, vagy biztosítana. Nagyon örülök annak, hogy együtt dolgozhatunk ezen a jelentésen, amit fontosnak és jónak tartok. Maguk a viták egy technikai jellegű ülésen kezdődtek el, ahol egyébként remek hangulat uralkodott, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm. Thank you, Mr. Gerike. Köszönöm szépen. Gerike úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, előadó asszony, Weber asszony, eh, a munkavállalói részvény tulajdon remek eszköz lehet, amely növeli, javítja a motivációt, és így jobban kötődnek a munkavállalók a vállalathoz. És ez kiadhat a saját teljesítményre. Egy jó vállalati kultúra alapja lehet ez, amikor is a munkavállalók saját elgondolásaikat, kezdeményezéseiket tudják alkalmazni. Ugyanakkor egyértelmű szabályokra is szükség van, és ezt akarjuk kifejezésre juttatni a jelentéssel. Azt nem lehet, hogy tőzsdei vállalkozások kényszerítsék a munkavállalóikat arra, hogy vásároljanak a részvényekből. Ezt nem lehet. És ahhoz, hogy a végén a középosztály számára legyen ez előnyös, nagyon fontos, hasznos impulzusokat kaphatnak az ilyen konstrukciók, az ilyen programok Hogyha az állásfoglalásunkban rögzítjük, hogy kevesebb bürokráciával, együttdöntési jogokkal, kizsákmányolás nélkül, a, ez valóban, ezek a programok hasznosak lehetnek a középosztály számára. Hozunk létre egy új európai színpadot a munkavállalói részvételre, amely hasznos a munkáltatók és a munkavállalók számára. Lambert asszony érkezik. Köszönöm. Nem tudok sokat hozzátenni ahhoz, amit a kollégák előttem már elmondtak. A légkör, amiben dolgozunk, és szintén nagyon jó, arra törekszünk, hogy együtt tudjunk tovább lépni, Köszönöm az előadónak ezért. Elmondtuk már, hogy az én programoknak nem az a célja, hogy befektetést, ez a legalapvetőbb dolog, és a kockázatot sem lehet a munkavállalókra hárítani, akik nincsenek olyan helyzetben, hogy viselni tudják igazán az ilyen kockázatokat de a kötődés szempontjából és a munkaerő megőrzésének a szempontjából ezek hasznosak lehetnek, tehát hogyha a munkavállalók jobban magukének érzik a vállalatot, ez fontos, és kockázat megosztás, a különböző szövetkezeti modellek is megérdemelnék a figyelmünket a legfontosabb számunkra, tehát az önkéntesség, hogy ez ne a fizetést helyettesítse, és a gazdasági kockázatot ne hárítsák át a munkavállalókra. De azért túl sokat nem is lehet kérni ezért. Ez egy panacea. Sokszor a múltban valakik ezt látták a Eh, egyetlen pozitív útnak, nem, mert ez érdekes, ez olyan konstrukció, ami növelheti a eh, vállalathoz való kötődést, eh, de hát mindenképpen ezt az érdekes jelentést sem tovább fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Weber asszonyon is persze szólhat még röviden. Kedves kollégák, köszönöm. Azok az elvek, amelyeket említettek, ezek benne vannak már a jelentésben, és a kompromisszumos módosítók elkészítésekor ezek még jobban fognak érvényesülni. Igen, önkéntesség, azután az ilyen részvénytulajdonlásból származó gazdasági előny csak kiegészítheti a fizetést, de nyilván nem hozhatjuk hátrányosabb helyzetbe a munkavállalókat a diszkrimináció nem, meged, nem megengedett, és természetesen megfelelően kell tájékoztatni a munkavállalókat, hogy legyenek tisztában a kockázatokkal, hiszen az üzleti világ az, az ilyen, ott vannak kockázatok, és nem akarjunk olyan helyzetbe hozni embereket, hogy rosszabb helyzetbe kerüljenek. Ugyanakkor az is igaz, hogy különböző programok léteznek eh, az Európai Unió tagállamaiban, ilyen munkavállalói részvénytulajdonási programok. Ez egy lehetőség, eh, amit eh, nem használnak ki olyan mértékben, ahogyan lehetne. Mert növelhetné a stabilitást a munkaerőpiacon, a több ilyen program lenne. A vállalatok sokszor nehézségekkel küzdködnek, és a vállalatoknak is tudnak segíteni az ilyen programok, segíthetnek megőrizni a munkahelyeket a munkavállalóknak. Az árnyék előadókkal augusztus 28-án találkozunk majd, és addig is mindenkinek sok jó pihenést, nyári szabadságot kívánok. Köszönöm szépen. A szakbizottságban, az Ample-ben szeptember 24-én tervezzük az elfogadást, a plenárison pedig novemberben szavazunk majd a jelentésről. Szeretnék még emlékeztetni arra, hogy holnap 9 órakor, 9-től fél 11-ig lesz koordinátorok ülése, azt követően pedig rendes ülést tartunk, szakbizottsági ülést, az Európai Szociális Alap lesz a téma, amit megvitatunk, két óra áll majd ehhez rendelkezésünkre. Remélhetőleg önök közül is minél többen részt fognak venni ezen a nagyon fontos eszmecserén. Szukova asszony az Európai Bizottság képviseletében tart majd előadást. És um, tudják, uh, hogy um, mindig uh, küzdünk azért, hogy uh, a lehető leghatékonyabban lehessen felhasználni az Európai Szociális Alapból folyósított támogatásokat.